Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Kedves kollégák, kedves francia barátaim! Ők még tárgyalnak. Most a Libe szakbizottságbeli kollégákkal nagyon fontos közös dossziét tudtunk lezárni, most azonban ismét magunk között vagyunk, és egy konzultációval kezdeném. Január 21-én a bizottság tájékoztatta bennünket arról, hogy a Koreper a kártya alapú fizetéssel kapcsolatos ö, ö, dokumentummal egyetértett, és szeretnék arra rámutatni, hogy az első olvasatot még a múlt év áprilisában tartottuk meg, ezt le is zártuk akkor. A múlt héten megkaptuk a konszolidált szöveget, a parlament és a tanács tárgyalás közötti szöveget, és most arról kell szavaznunk, hogy ezzel a megállapodással egyetértünk-e. Mielőtt még szavaznánk erről, a jelentés készítőn kapja meg a szót Pablo. Csak azt szeretném kérni, hogy ezt a nagyon fontos jelentést támogassuk, ezzel elérhetjük azt, hogy az európai állampolgároknak kevesebbet kell fizetniük akkor, amikor kártyával fizetnek. Szeretnék köszönetet mondani minden frakciónak, minden árnyékjelentéstevőnek, és a tanácsnak, illetve a bizottságnak is. Köszönöm, mondja az elnök, mielőtt még szavaznánk, a, szeretném megkérdezni azt, hogy minden kollégánál itt van-e a szavazókártyája, úgy tűnik, hogy igen, akkor teszteljük le a szavazógépet, tudjuk meg azt, hogy minden frakcióban elegen szavaznak-e. Hat, illetve öt kolléga még nem szavazott, nem szavazott. Négyen már behelyezték a kártyájukat, de még nem szavaztak. Ő nincs itt. Akkor most lezárjuk a szavazást és a szavazás értelmében azt láthatjuk, hogy minden frakcióból elegen szavaztak. Név szerinti szavazás következik. A MIF 2 tárgyalás eredményéről a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást és nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentés készülnek, illetve az egész tárgyaló csapatnak. Valószínűleg áprilisban lesz ez majd a tanárison, remélhetőleg addigra a jogi szolgálat is elkészül a nyelvi értékeléssel. Most akkor rátérünk a szavazásra, a versenypolitikáról. A jelentés készítő Messerschmidt úr kíván-e szólni, vagy inkább kezdjük meg azonnal a szavazást. Rövid leszek, szerintem rá kell térni már a szavazásra, csak szeretnék kötetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek. Mindenki a kompromisszum érdekében dolgozott. Egy mikor nem is egyhangú eredmény jöhet létre. Ez lenne a mi ambíciónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Messerschmidt úr. Akkor e, elkompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodik, Szerintem ezt ellenőrizzük. 64-es bekezdése a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk 68-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 70 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 72, ellenőrizzük, oké, okay. a 70-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezárom a szavazást, ugyanannyi szavazat mellett elutasítva. Igazam volt, kedves kollégina. Itt nem át kell mondani, hanem azt kell mondani, hogy sas szeme van az elnökünknek. 72-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Ez már nem olyan egyszerű. Szerintem elfogadtuk de ezért ellenőrizzük. A 72-es kell ellenőrizni. Lezártam a szavazást. És itt is igaza volt az elnöknek, elfogadtuk. A 73-ast átvitték az e-kompromisszumba, 74-es mellette. Ellenem tartózkodik. Hát ezt is megvizsgáljuk a hezbenélyesről, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. C. Kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D. Kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 85-öst. A szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 90 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 91-es mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, kérem. 91-es a szavazást megnyitom. Egyel többen szavaztak az SND-ből, túl sokan szavaznak, egyet többen szavaznak a szocialistáktól. A szavazás lezárom, elfogadtuk. É kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 97 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. F mellette, kompromis, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, de ellenőrizzük az F kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 108-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 109-est, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 112 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 113 mellette. Ellene tartózkodik. Sajnálatos módon elutasítva, G kompromisszum mellette. Részenkénti szavazás. Az első részről szavazunk, utána pedig a másodikról az első rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük a második részt a G kompromisszumban. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Akkor a 119-essel kell folytatni. A jelentés készítő is egyetért ezzel, 119 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 120 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 121 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk H kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 126-os mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítva, de inkább nézzük meg. 126 a 126-ost ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 127-es mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 128-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 129-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 132 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 133-as mellette, ellenem, Szocialistánk ellene szavaznak. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell a 133-asról, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 134-es mellette. Ellenem. Tartózkodás ellenőrizzünk, tehát a 134-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Ne zárom a szavazást. <clears throat> Elfogadva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva 137-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 138-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az eredeti szöveg erről szavazunk, aki támogatja a tízes tegye fel kezét ellenez, elfogadva. 139-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadva i kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 144-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 135-ös mellette, 153-as mellette, mellette még egyszer, ellene tartózkodás elutasítva. 154-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, azt gondolom elfogadva. Tehát a 156-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158-as ellenőrizhetjük a 157-est, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. as mellettem, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160-as mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 161-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 162 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 163 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. L e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 168 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 171-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 173 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. es mellette ellene tartózkodás. A zöldeknek nincsen véleménye, úgy látszik, elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a 176-osról az elektronikus szavazást, de azt hiszem elutasítva. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. Jó, hogy ellenőriztük. 177-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 183-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 184 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, azt hiszem elfogadva. 185 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 187-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 188 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 189-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk, a 14-es bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva. 191-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 191-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 192 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 193 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 194 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 195 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 196 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 197 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 197-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 198-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 199-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 201-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg, 15-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, egy szívesen ellenőrizném. Hát az eredeti szövegről, 15-ös bekezdésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. M kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 207-es mellette, ellene, tartózkodás, Nem vagyok teljesen mm, biztos. A 207-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 208-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. N kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 211-es módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 211-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 212 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 213 mellette. Ellene. elnézést, 214-es, a következő mellettem, mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 215-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 215-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 216 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 217 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Az eredeti szövegről kell még, hogy szavazzunk. Tehát a 18-as bekezdés mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 219-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 219-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elfogadva 220-as, két legnagyobb frakció hirtelen elfogadta mindezt, korábban ez nem volt igaz. 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizhetjük a 220-ast. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ó kompromisszum. Részenként egy szavazás van. Első rész ki támogatja az első részt, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 225-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizhetjük a 225-öst. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 226-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 227-es mellette ellene tartózkodás, Kettőszázharmincassal folytatjuk. Ki van mellettem? Ellene tartózkodás elfogadva. 231 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 232 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 233 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 239-es mellette, ellene, tartózkodás ezt szívesen ellenőrizném a 239-esről, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 240-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 241-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 242 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 247-es mellette ellene tartózkodás, 248 mellette ellene tartózkodás, nagy többséggel elfogadva. 249 mellette ellene még nagyobb többséggel elfogadva. 250-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 251-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 252 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 256-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 259-es mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük a 259-esről, megnyitom az elektronikus szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadva. Kompromissz T, Teo. T kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 262-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 263 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 264 mellette ellene tartózkodik, Szeretném ezt ellenőrizni. Rein würde ich mich freuen, wenn Sie sich auch wieder an der Abstimmung beteiligen. Die Abstimmung ist eröffnet. A szavazást megnyitom. Kérem, hogy eh, a liberálisoknál is szavazzanak. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hát akkor folytathatjuk a 265-össel. Ki van emellett? Ellene? Tartózkodik? Hát nézzük meg ezt is, a 265-öst. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Abgelehnt. Änderungsantrag 266. Elutasítva a 266 mellettem Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 267 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Eredeti szöveg 267 mellette, ellene elfogadtuk 273-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 25-es bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellenőrizzük a 273-ast. A szavazást megnyitom. 273-as szavazotta mindenki, a szavazás lezár, elutasítva. Akkor most a 27-es bekezdés eredeti szövegéről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 274 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 275 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk V kompromisszum, V mint Viktor mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 283-as mellette. lehet -e itt blogban szavazni? Az én listám szerint nem. Na hát akkor gyorsan. 283 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 284 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 285 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 286 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 280 egyértelmű volt, a 286-os egyértelmű volt, simán fogadok erre, Gigolt kollega, de azért nézzük meg a 286-ost a zöldek kifejezett kérésére. A szavazást megnyitom. 286. A szavazást lezárom, és eh, meglepetés, elfogadtuk. Ez, hát ez az előnye annak, hogyha valakit elől ül. 287 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hát akkor most tegyünk vissza a normális tempóhoz. V kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 29-es. 28-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. 28-as azok számára, akik, az én, akik számára az én bajor németem nem érthető. A szavazást lezárom, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, ugyanezzel a többséggel elfogadtuk. A liberálisok támogatták, csak mondom, akkor ellenőrizzük a 29-est, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Rendben, elutasítva. Köszönöm szépen Langen úrnak. X kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Y kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. C. preambulum eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 45-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk Z kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 51-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva AA kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk AB kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítva eredeti mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasít. Hármas hivatkozás eredeti szöveg mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Négyes hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk öt, négyes módosító. Én azt látom, hogy más frakcióknak más a listája, sajnálom. Nos, négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítva hatos módosító mellette, Nem halljuk, mert mikrofonon kívül beszélnek. Nagyon örülünk, hogy itt van körünkben, mondja az elnök. Az AFKO árgus szemeit. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva, és ugyanez a szabály érvényes itt is hetes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva kilences módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 11-es hivatkozás eredeti szöveg, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva elnézést, 16-os hivatkozás a szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 13-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 16-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 17-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 25-ös hivatkozás eredeti mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös eh, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítva eredeti szöveg 27-estől 41-es hivatkozásig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 19-es módosító mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt, a 19-es módosítóról szavazunk, elektronikusan a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom, elfogadtuk. A 20-as módosító, ki van mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is, a szavazást megnyitom, a 20-as módosítóról a szavazást megnyitom, szavazotta mindenki, lezárom, elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodik. Ezt is nézzük meg elektronikusan, egyre érdekesebbek az eredmények. A szavazást megnyitom a 21-esről. Szeretném, ha megnyitnák a szavazást. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko egyes bekezdés. Lehetne ezt blogban intézni? Hát akkor mondják, hogyha hiba van benne. Akkor egyes bekezdés mellette ellene. Akkor ellenőrizzük azonnal ezt is. Egyes imkó bekezdés a szavazást megnyitom, szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó kettes bekezdés mellette. Na, akkor a kettes bekezdéstől a 19-es bekezdésig lehetne erről blogban szavazni? A 12-ig? Na, akkor mindenről szavazunk, kivéve a 12 es Tehát Inko 2, 7, 8, 9, 10, 15, 15, 19 ki támogatja ezeket. A 12-es nem is mondtam, hogy Luke professzor, hogy hallgatott volna rám. Tehát mindenről szavazunk, kivéve a 12-esről. Elnézést, elnök úr, egy kis hiba volt, a 15-ösről nem lehet szavazni blogban ez egy kis hiba volt. Hát akkor rendben, mondja az elnök, akkor most akkor szavazunk a 2, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19-re, mellette ne tartózkodik, elfogadtuk, Imkó 15-ös, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, akkor 1919 blogban ismételten tisztelt jelentés készítő, ez megy, 1919 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor most a jelentésről teljes egészében név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. 51, 2, 51 igen, 2 nem, 4 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek és az ő sok árnyékának is. Az Európai Beruházási Bankról szóló szavazást elhalasztottuk, ezért most lezárjuk a szavazást, és két perc pihenőt tartunk. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kedves kollégák, folytatjuk a napi rendi pontok taglalását. A 13, 14 és 15-ös napi rendi pontokat összefogjuk. Ezek a mentesítések. A három hatóság mentesítése. Jelentéstevőként eh, folytatom a beszélést Kérem a kedves kollégákat, hogy figyeljenek ide, folytatjuk az üléseket. Az ülés remélem nem zavarok mindenkit, akik a teremben beszélgetnek, például Eliza. Um, bei der Entlastung der drei, um... Ami a három ügynökség eh, mentesítését illeti, a Kokobu számára készítünk egy véleményt ebben a témában, és Nekem volt abban a megtiszteltetésben a részem, hogy a három jelentést elkészíthettem. Köszönöm szépen a kollégáknak a számos módosítót. 26 az EBA számára, az EIOPA és az ESMA 25 módosítót kaptak, tehát a kollégák hasonlóan viszonyulnak az ügynökségekhez, az én jelentésem ezekre kitért, ami a szerepet illeti, illetve a, a, az ügynökségek működését, prioritások meghatározását, működését, eszközökkel való felszereltségét, finanszírozását, illetve ami a finanszírozási modelleket illeti, ez is ide tartozik. Az EBA módosítás mentesítésénél utalás történik a az ötös külön jelentés, az előző évből az Európai Számvevőszék készített egy ilyen külön jelentést az Európai Bankhatóság szerepéről a Bankunió keretében, illetve az Európai Felügyeleti Struktúra keretein belül. Ha megnézzük a módosítókat, és jelentéstevőként ezt megtettük, akkor vannak hasonlóságok, frakciókon átnyúlóan, A szocialista a kollégák egy kicsit halkabban egyeztetnének egymással esetleg. Elnézést, csak akartam jelezni, hogy még itt elől is halljuk az összes mondatot, amit hátul mondanak. Ami a frakciók módosítóit illeti, remélem, hogy a szavazásra jó megoldást tudunk találni, jó kompromisszumokat, itt arról a szerepről van szó, amelyet az ügynökségek kapcsán elismertünk. Nagyon fontos, hogy világos prioritásokat meghatározni, a mandátumát senki nem lépheti túl, és egy közös szövegen belül próbálunk megfelelő megfogalmazásokat találni. Ez azt jelenti, hogy egyrészt nagyon fontos a megfelelő finanszírozás, de ez nem jelenthet úgymond szabad levelet arra vonatkozóan, hogy a felügyeleti szerep miatt számos feladatot vállalhatnának ezek az ügynökséget, és erre finanszírozást kérhetnének, tehát eh, ez nem lehet eh, érdekünk, éppen ezért nagyon fontos megfelelő kompromisszumot találni. Számos módosító van, ami a finanszírozási modellt illeti a három ügynökség esetében, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság tevékenységei kapcsán is, a finanszírozási struktúráktól elgondolkodni a három ügynökség kapcsán, hogy ez a költségvetésen keresztül 100%-ban a teljesítmények jogosultjaitól származzon-e, vagy vegyes modell alakuljon neki. A mentesítésen belül ezt nem tudjuk megoldani, de feltétlenül ki kell térjünk erre, Éppen ezért nagyon fontos kompromisszumos módosítót kidolgozni. Azt gondolom, hogy hasonló elgondolásokra van lehetőség a frakciókban, azért, hogy megfelelő kompromisszumokat tudjunk kidolgozni. Jelentéstevőként az első megoldásokra már tettem is javaslatot, és ezt elküldtem a tárgyaló csapathoz. Vannak még módosítók, különösen a fogyasztóvédelem, kapcsán e, itt különösen szükség van az ügynökségek erőteljesebb szerepére. Én kritikusan tekintem ezeket a módosítókat, hiszen nem gondolom azt, hogy a jogalkotás a felügyeleten keresztül valósulhat meg, hanem a jogalkotás az erre legitimált struktúrákon keresztül kell, hogy érkezzen. A tanács és a parlament közötti e, döntési folyamat e, keretein belül, és vannak olyan módosítók, amelyek arra utalnak, hogy az ügynökségek, az információ, közlemények, kérdések, válaszok keretében igenis aktívak, aktív szerepet vállalnak, és jogalkotási szempontból is ez kötelező feladatuk volt. Ezek a módosítók ebben a térben mozognak tehát. Tehát még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik eh, módosítókat nyújtottak be, és remélem, hogy eh, megfelelő kompromisszumot tudunk majd kialakítani. Egy második lépésben pedig megpróbáljuk azt garantálni, hogy amiről itt döntünk, azt a kokobó is elfogadja, hiszen ők készítik az összes ügynökség eh, számára, illetve az összes ügynökségről a jelentéseket. Először az árnyékjelentéstevők kapnak szót, utána pedig mindazok a kollégák, akiknek vannak megjegyzéseik. Először a szocialista frakció nevében Ole Ludvigson kap szót. Parancsolj, Ole. För Ja, Jag vill börja med att tacka rapportören för... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kitűnő volt ugyanis az együttműködés. Meggyőződésem, hogy megfelelő irányba halad a folyamat. Ami a számvevőszék véleményét illeti a három intézményről, megvizsgálták a könyveiket, és rendben találták. Ezt természetesen nem vonom kétségbe, tehát meg tudjuk adni a mentesítést. Ha megnézzük a jelentés tervezetet, illetve a véleménytervezetet, és megnézzük a módosítókat a mandátumról, akkor egyfajta egyensúlyra törekszünk. Ezt láthatjuk. Természetesen a különböző hatóságok nem léphetik túl a hatáskörüket, de azt is el kell mondanunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni a létező mandátumot. A bankhatóságról szóló különjelentésben a számvevőszék azt írta, hogy nem rendelkezett megfelelő forrással a bankhatóság ahhoz, hogy mandátumának megfeleljen, hogy mandátumában kiteljesedjen. Ezt meg kell szívlelnünk, ezt az észrevételt nem csak a bankhatóság, hanem a többi hatóság esetében is, tehát alul voltak finanszírozva ezek a hatóságok. Ez megengedhetetlen. A fogyasztói kérdéseket is megvizsgálta a számvevőszék, és azt állapította meg, hogy a hatóságok esetében pozitív potenciálról, potenciálról beszélhetünk, tehát aktívabban is részt vehetnének a fogyasztóvédelemben. Várom a konstruktív munkát a folyamatban, és bizonyára megfelelő kompromisszumokat fogunk tudni kialakítani, hiszen ettől nem állunk messze, és köszönöm az eddigi munkát. Kollégi Ludvigson. Köszönöm. Ludvigson kolléga, professzor dr. Luka. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a munkát, amit jelentéstevőként végzett. Rövidre fogom mondandómat és követem azt a tagolást, amelyet bevezetőjében ön már felvázolt. Ami az általános megjegyzéseket illeti a felügyeleti hatóságokkal kapcsolatban, mi fontosnak tartjuk azt, hogy az általános megjegyzéseket jobban hangsúlyozzuk. Ezek a e, ügynökségek létrejöttek azért mégpedig, hogy koordináljuk a nemzeti felügyeleti hatóságokkal, illetve a szubszidiaritás elvére helyeződik a hangsúly, az a megfogalmazás, amit az álkompromisszumban látunk, illetve erre javaslat készült. Örülnénk annak, hogyha ezt módosítani lehetne, azért, hogy inkább egy célra törőbb funkciót töltessen be a felügyelőhatóság. Éppen ezért szeretnénk mindezt így rögzíteni, mert a tagolás második pontjában, ami a prioritásokat illeti a finanszírozást, fontosnak tartjuk azt, hogy itt legyen költséghatékony a gazdálkodás, és nagyon fontos a meglévő forrásokat kihasználni, amelyek nemzeti szinten már rendelkezésre állnak, fontos ezeket komolyan venni. Éppen ezért nagyon is helyesnek tartjuk azt, hogy a jelentés kéri azt, hogy a felügyelő hatóságok szigorúan összpontosítsanak mandátumukra, illetve ne próbáljanak meg további feladatokat úgymond megkaparintani. Skeptikusak vagyunk, ami az első szakaszt illeti, már az első szakaszban finanszírozottak voltak az ügynökségek, és eh, ez egy eh, további finanszírozást tesz szükségessé, tehát nem gondolom, hogy ezt támogatnunk kéne. Éppen ezért itt visszafogottabb megfogalmazásokat támogatnénk, például az első részmondat törlését az E-kompromisszumból. Finanzierungsmodelle, die Sie dann als dritten Gliederungspunkt erwähnt haben, halten wir für wichtig. Ami a hármas modellt illeti, nagyon fontos, hogy ezt megemlíti a jelentés Viszont azt gondoljuk, hogy nem az EU költségvetéséből kéne egy sorba finanszírozni ezt, hanem hogy a költségeket át kell csoportosítani azokra a piaci résztvevőkre, akik profitálnak ebből a felügyeletből, vagy amelyek tárgyai ennek a felügyeletnek, éppen ezért ellenezzük azt, hogy itt költségvetést irányozzunk elő. És szeretnénk azt, Hogyha itt egy vagy-vagy megfogalmazás szerepelhetne a C kompromisszumban, vagy a D-ben, Hát fontos, hogy az okozók finanszírozzák ezt úgymond. Azt gondolom, hogy itt nagyon óvatosan kell fogalmaznunk. Az érvelés helyes, nem szabad a felügyeleti hatóságokkal semmiféle jogalkotási munkát végeznünk. Köszönöm. Refrakció Nils. Nils Torvát következik a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Wir haben schon Már egyszer elég sokat beszéltünk erről, és ezért nem akarok unalmas lenni és egy kicsit németül beszélni, egy kicsit izgalmasabbá válni. Sok minden nem változott, és ezért tettem néhány módosítót, és szerintem ezek a módosítók eléggé liberálisak lettek, és szerintem sikerül majd kompromisszumra jutnunk. egy kicsit sikerül elő, előre is jutnunk. Hogy a tolmácsokat ne fárasszam túl. Most itt abba is hagyom ezt a kis német gyakorlatot. Köszönöm. Legalább Luke kollégám valamit értett ebből, és ez már önmagában jó. Köszönöm. Ja, vielen Dank als jemand, der aus dem Köszönöm szépen, aki Luke kollégával ellentétben én délnémet vagyok, és még én is értettem önt. Én, én, én csak bátorítanám Torvald kollégát, szerintem máskor is németül kellene beszélnie. Én nagyon jól értettem a kollégát, mondja az elnök. Köszönöm. A Goa nevében McCarthy kollega, tessék. Thank you. Um... Chairman. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük a jelentés tervezetet a mentesítésekről. Nagyon sok pozitívum van ezekben a jelentésekben. Számunkra a legfontosabb a bank hatóság esetében véleményem szerint a bankhatóságról további vita szükséges. Mi úgy véljük, hogy a bankhatóság nem szolgálja az európai polgárok érdekeit, sokkal inkább a reál gazdaságra figyel a bankhatóság. Fontosnak tartom azt, hogy a lehető legdemokratikusabban működjenek ezek a szervek, hogyha egymástól függetlenül vizsgáljuk ezeket a jelentéseket, akkor beszélnünk kell arról is, hogy milyen komoly demokratikus deficitről van szó. A szubszidaritás elve nem valósul meg a hatóságok munkájában, és ezért érzik úgy az állampolgárok, az európai polgárok, hogy semmi közük az egész folyamathoz. A zöldek nevében Sven Gigold következik. Ja, zunächst mal sind wir mit den... Ähm Először is eh, az előterjesztett jelentéssel, illetve a kompromisszumos módosítókkal összességében egyetértünk, üdvözöljük ezeket. Amit eh, hozzátennénk, az az, hogy véleményünk szerint nekünk, a parlamentnek egy fogyasztóvédelmi mandátumok kellett dönteni a három hatóság esetében, ezért hogyha most kötözeljük azt, hogy hogyan töltik ki ezt a mandátumot, ugyanez vonatkozik az iránymutatásokra, és az iránymutatások részei a jelenlegi rendeletnek a három ügynökség esetében, és pontosan az IOPA esetében nagyon kérdéses amiért kritizálni őket, hogy ezt megtették, mert nem volt Omnibus 2, és nem volt jogi keret az ünnepségek számára, illetve a jogi keret csak abban állt, hogy a tanács sem volt képes döntést hozni, és ezért ez az ügynökség több éven keresztül gyakorlatilag nem tudott részletes munkát végezni a jogalkotás során. Frankfurtban megvizsgálta volna a Skyline-t, de die Aufsichtsbehörden, die sich über die... Azok a földeti szervek, eh, akik koordinálják az ügynökségeket, meg is el kellene gondolkodniunk, hogy eh, hol lehetne jobban harmonizálni. Ez nem azt jelenti, hogy mi hagyjuk, hogy kivegyék, kevegy, kivegyék a kezünkből azt, hogy jogakotást folytasson, de ott, ahol a hatóságok határokon átnyúló problémákat látnak, ott eh, úgy gondolom, hogy összefoghatnának, és nagyobb harmonizációt folytathatnának. Hogyha ez nekünk nem tetszik, akkor ezt meg kell tenni. Ezt folytattuk ma délelőtt is, és ezt a jogot fenn kell tartanunk. Akkor lenne ez kellemetlen, mint hogy ezt korábban is megéltünk, hogyha az a benyomás alakulna ki, hogy ott az apróbetűs részről kezdve folytatnak strukturális politikát, az ellen ellenkeznénk, de összességében azt mondani, hogy hogy itt másfajtaképpen kellene eljárni, őket óvatosnak kell lenni. Az IBA 17 esetében már lefedi a kompromisszum, a módosítóinkat, és persze továbbra is gondoljuk, hogy az ügynökségek a fogyasztóvédelem területén mindenképpen proaktívá kell, hogy váljanak, és ezen jelentéssel ezt nem akarjuk nem akarjuk őket ettől eltántorítani. Összességében egyetértünk a jelentésed. de azért érdekelne az, hogy azok, akik utaltak arra, hogy kevesebb eszköz is elég lenne, hogy nem tudom, hogy azok meglátogatták-e az ünnepségeket, mert hogyha igen, akkor tudják, hogy ott minimális erőforrása, rengeteg irány irányelv végrehajtásáról döntenek, és ezért érdekes lenne tudni azt, hogy hogyan tudnának még kevesebb eszközzel e, működni. Ez teljes mértékben túlmutat a valóságon. Az a valóság az ügynökségeknél, hogy nagyon sok a jogakotási munkájuk második szinten, és e, továbbra is, és főként a tanács nem hajlandó megadni az ügynökségeknek a megfelelő eszközöket. Ennek az az eredménye, hogy az ESMA területén például számos dolgot nem tudnak betartani. Egyértelmű, hogy az ESMA köteles arra, hogy bizonyos dolgokat előterjeszteni, ezeket nem tudják megtenni. Gyakorlatilag a jogszabályokkal ellenesen lépnek fel, mert nem tudják betölteni a feladatokat Egyértelmű, hogy a parlamentnek is meg kell határoznia a felelősséget. A költségvetési jelentés kapcsán többször utaltunk arra, hogy több eszközre van szükség tehát, hogyha kevesebb eszközt adunk, akkor még kevesebb feladatot tudnak ellátni. Ez vonatkozik az eszmára, de az ebára és az IOPA esetében a tulajdonképpeni munka már csak most következik. Elnök, köszönöm szépen, kívánna még valaki szólni? Eliza. Köszönöm. Um, Eh, eu, eu queria apenas sublinhar alguns dos aspectos que foram já referidos por colegas eh, que... Köszönöm szépen. Olyan dolgokról is szeretnék beszélni, amikről már a kollégák beszéltek, Ludwig úr is, és Gigold úr is beszéltek már ezekről a témákról. Amikor ezekről a hatóságokról beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy ne csökkentsük a költségvetéseket, hiszen már régóta ez nem nagyon változott. Bizonyos esetekben láthatjuk, hogy, hat, hogy a hatékonyság nem valósul meg maximálisan, valóban erre oda kell figyelni, de legyünk annak tudatában, hogy ezek nagyon fiatal hatóságok, most még mindig építik, még mindig abban a fázisban vannak, hogy kiépítik a működésüket. Ismételten a, mondom, elmondom azt, amit hallottuk az imént, hogy nagyon komoly törvényalkotási munkájuk van, tehát nagyon sok törvényel kell foglalkozniuk. Itt a parlamentben szintén nagyon aktívak vagyunk. Az előző Ekkor elnök kiszámolta, hogy hány trilógust hajtottunk végre, több mint 600-at. és aztán a jogszabályok kikerülnek az utcára. Említettem, hogy még gyerekcipőben járnak ezek a hatóságok, és nagyon sok feladatuk van, hihetetlen felelősség rájuk, és a jogalkotás, a, jogszabály, a jogszabályok megvalósításában, végrehajtásában nagyon komoly szerepük van. A költségvetést nem lehet csökkenteni, hiszen ennek nagyon negatív hatása lenne munkájukra, és egyáltalán nem lennénk szavahihetőek. Tehát mindenképpen meg kell adni számukra a működés költségeit. Mást is szeretnék azonban mondani. Ez a, a jogszabályok már megszülettek. Most az a célunk, hogy a jogszabályokat végrehajtsuk legalább minimális hormonjára kell törekedni, hogy mindez megfeleljen a belső piacnak. A belső piac létrehozása nem volt egyszerű, nem volt könnyű. Most pedig az lenne a feladatunk, hogy elérjük, hogy ezek a, ezek a hatóságok rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal, hogy el tudják végezni a munkájukat. Nézzük milyen forrásokkal rendelkezünk a költségvetésben, mindannyian tudjuk, hogy vannak bizonyos korlátaink. Furcsa dolog az, ugye, amikor ugyanaz, a, ugyanaz az intézmény felügyel valakit, mint aki felelős ennek az intézménynek a munkájáért. Legyünk azzal tisztában, hogy vannak bizonyos korlátaink, tehát ne feledjük, hogy ha forrásokat kérünk egy intézménytől, ugyanakkor mi ellenőrizzük ezt az intézményt, az kicsit furcsa. Lehet, hogy sokkal többet nem tettem hozzá ehhez a témához, mint a kollégák, de rendkívül fontos az, hogy segítsük ezeknek az új intézményeknek a munkáját. Ezeknek a létrejöttében nekünk is szerepünk van, el kell érni azt, hogy meglegyenek a szükséges feltételek, hogy tudják végezni a munkájukat. Köszönöm szépen. Én nem látok senki másnak, aki kívánna még szólni. Az illetékes ügynökségek részéről nincs itt senki, akinek megadhatnám a szó, tehát akkor most felrakom a másik kalapomat, most ismételten jelentéstevő vagyok. Köszönöm szépen a különböző hozzászólást, csak szeretnék arra rámutatni, hogy mi itt a mentesítés folyamatában vagyunk, nem tudunk most a három ügynökség számára egy új jogi keretet, jogi alapot létrehozni, sem pedig finanszírozási keretet, és ezt mindenképpen fel kell vetni, ez van egy ilyen probléma, amit majd meg kell oldani, de a megoldást nem tudjuk most felkínálni, mert eh, itt eh, ezt nem lehet megoldani, csak fel lehet vetni ezt a problémát. Nincsen eh, költségvetési sor ha jól látom, és ezért egy kicsit ilyen taposó malomban vagyunk, hogyan lehetne finanszírozni az ügynökségeket, maguknak kell ezt finanszírozni, és ez egy kicsit taposó malom, és nekünk is ebben a taposó malomban kell parlamentként mozognunk engedélyező helyként. És érdekes megközelítés az, hogy a piac finanszírozza az ügyfeleket, tehát erről is beszélni kell, és ezt csak a reform során lehet majd megtenni, nem pedig a költségvetési mentesítés során. A második kérdés, amely persze felmerült, és itt különbözőek a vélemények, és ezt majd csak egy demokratikus szavazásra tudjuk tisztázni. A kérdés az az, hogy hogyan lehet az idejemutatásokat felhasználni. Én is több órát töltöttem el Frankfurtban, az IOPAN-nál, és nem csak a, a, a Skyline-t, a, a, nem, nem csak a magas épületeket csodáltam meg, de nem is erről van szó. Felmerül az a kérdés, hogy eh, itt eh, csak két jogi alap eh, van, és a kérdés az az, hogy plusz papírt kell arra kiállítani, hogy hogyan hozták létre a korábbi dokumentumokat, erről is beszélnünk kell, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit fel lehet vetni a mentesítés kapcsán. Biztosítani kell azt, teszőként akkor, hogyha olyan nyomtatásokról van szó, amelyek még jogotás alatt állnak. Én nem Langen kolléga nevében beszélek, de az AMP2-ben most kezdtük meg a munkát, és az Európának ez majd sok munkát fog adni. Nem lehet az, hogy az Európa már előzetesen standardokat határoz meg, amelyek alapján majd a jogalkotók tárgyalnak. Ez egy olyan dilemma, amelyről szerettem volna beszélni, vagy ezt szerettem volna megemlíteni. Ez egy kicsit absztraktabb ez, de szerintem mindenképpen beszélni kellene erről. Például, hogyha az ESMA a weboldalát megnézzük, megnézzük a kérdéseket és a válaszokat, ezek nem iránymutatások, de az ESMA már bizonyos fajta előírásokat ad tovább a nemzeti hatóságoknak, amelyek eléggé ártatlannak tűnnek az ESMA honlapján, hogyha ezt így mondhatom, de igazából kvázi kötelező érvényű információként szolgálnak. A kérdés az az, hogy mennyire fedi ezt le az alap irányelv, és felmerül a kérdés, hogy milyen messze mutatnak ezek az iránymutatások, és mennyire átfogóak ezek, az eszmától hallhatjuk gyakran azt a panaszt, hogy nagyon sokan munkájuk a CED 4 végrehajtásával, a MIFID 2 végrehajtásával, az MAD MRA végrehajtásával, az EMIR végrehajtásával. Ezek olyan dolgok, amelyekkel az eszmának kell foglalkoznia, és ahol elegendő jogi alapra van szükség, hogy tevékenykedhessenek, és Beszélni kell arról is az EMSZA kapcsán, hogy a banki unió tekintetében, illetve a felügyeleti tevékenység tekintetében az LKB esetében az eszmának itt a nemzeti felügyeletet majd ki fogja meghatározni, ki fogja meghatározni az egységes szabálykönyvet az EKB, az eurozónán belül a valós fellépésen keresztül, azon bankok esetében, amelyeket felügyel, és ennek alapján hoz majd létre, vagy jön majd létre a szabálykönyv. Ez egyáltalán nem triviális, ez a probléma, és ez a végén nem jelentheti azt, és ez az én meggyőződésem, hogy egy egészségtelen versenyt kapunk az EBA, illetve az EKB között, aki az utolsó szó. Én azt mondom, hogy itt az alaprendelet az, amely megadja a jogot arra, hogy tevékenykedni lehessen, de ezt is fel kell vetni a mentesítés kapcsán, tudván azt, hogy ezt a kérdést majd máshol kell megoldani. Szeretném, hogyha ismernék így a pozíciómat jelentéstevőként. Ahogy mondtam, az első kompromisszumos módosítókat a különböző frakcióbeli kollégáknak már elküldtem. Tárgyalunk erről, és remélem, hogy sikerül majd konszenzusra jutni, hiszen tudjuk, hogy a kontban csak annyit tudunk sikeresek lenni, amennyire egységesek vagyunk itt az ekonban. Ez majd megy a plenárisra, és ez az a munka, amelyet majd a későbbiekben le kell zárniuk a ünnepségeknek is. Szeretnék felmutatni arra, hogy a szabadsági szavazásra február 23-án, 24-én kerül majd sor. A kontban március 24-én szavaznak erről, és a határidők miatt, amelyeket a szerződések szabtak meg, a plenárison, majd áprilisban szavazunk a második plenárison. A módosító határideje már lejárt. Akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, és megnézem, itt van-e már a vendégünk, akit szerettünk volna fogadni a 16-os napirendi ponttal kapcsolatban. Jelentés a pénzügyi piaci szabályozási párbeszédről. Egyébként, ha még nem érkezik meg Gozó úr a bizottságtól, addig megszakíthatjuk az ülést. Akkor egy perc szünet, hogy betaláljanak ide a terembe a bizottsági urak és hölgyek. Thank you very much indeed. We could move on to the... Köszönöm szépen. Térjünk át a következő napi rendi pontra. Örülvio Görszan jött ide körünkben. Az Európai Bizottság képviseletében tájékoztatni fogja az ECON tagjait a legújabb, legújabb fejleményekről, ami az EU-USA pénzügyi párbeszédben bekövetkezett, ez januárban történt, tehát most az év elején. Az EU és az USA közötti érdekek megegyezése oda vezetett minket, hogy ezzel a kérdéssel, tehát a pénzügyi szabályozás agendájával foglalkozzunk. Meghallgatjuk tehát a tájékoztatót, utána pedig kérdéseket lehet föltenni. Parancsoljon, megadom az előadónak a szót. I hope this is the good one. Thank you very much. Jó, ez a mikrofon? Igen, köszönöm. Elnézést, nem találtam ide. El, tévedtem a parlament útvesztőin. Köszönöm, hogy meghívtak erre a mai ülésre. Az EU és az USA évente kétszer ül le pénzügyi párbeszédet folytatni, néhány héttel ezelőtt került sor idén az elsőre, Washingtonban, január 12-én, az, azt megelőző Brüsszelben zajlott júliusban. Mindkét delegáció kiadott egy közleményt január 15-én, ha jól tudom, a képviselők megkapták. Nagyon konstruktív volt a az ülés, jó volt a hangulat. A fő téma a származékos termékek ekvivalenciája volt kapcsolatos. Ez jól zajlott, de visszatérek majd erre részletesebben is. Nagyon nagy volt a delegáció, az USA-beli delegáció a legnagyobb ünnökségektől is jöttek, a szektők, a DSFTC-ről, az FDIC-től, a PPIOB-től, és természetesen a pénzügyi minisztériumbeli kollégák is eljöttek. Röviden és pontosan szeretném önöket tájékoztatni, és aztán, hogyha kérdéseik vannak, akkor részletesebben is beszámolok. A vita alapvetően a származékos termékek ekvivalenciáról szólt. Erről jelenleg folyik a tárgyalás az USA-val, ezt másfél évvel ezelőtt kezdtük el. Az előző CFTC elnökkel, Genslerrel, Gensler úr alatt ezek a párbeszéd, ez a párbeszéd nem nagyon haladt előre, aztán később egy kis lendületet kapott ez, Tim Maffett, az új elnök személye, a garanciát jelentett arra, hogy újraindult ez a folyamat. Ez volt júliusban. Most pedig azt hiszem, hogy már közel vagyunk ahhoz, hogy meglegyenek a feltételek ahhoz, hogy megértésről, vagy megegyezésről beszéljünk. Jövő héten az USA-ba utazom, és elképzelhet, hogy akkor ezt már le is tudjuk zárni az USA az úgynevezett Streamlined Registration-t javasolja, más rendszert nem tudnak elfogadni. A Dodd-Frank törvény miatt másra nincs lehetőség, és ugyanakkor a megfelelések egyéb módját választják, ennek a részleteit tárgyaljuk most, ezen, ezekről a részletekről tárgyalunk most. Az Egyesült Államok beli oldalnak vannak eh, kérdései, ezt hogyha kérdéseik vannak, akkor nem a piaci eh, résztvevők, hanem a felügyelők, felügyelőti szervek feladata, hogy erre válaszoljanak. Itt tartunk, tehát közel állunk a megállapodáshoz. Ha megszületik a szabályozási különbségekben, a szabályozási különbségek esetében a paraméterekben megegyeztünk, akkor a felügyeleti szervek közötti együttműködés kérdését kell megtárgyalni, hiszen Fontos az is, hogy az ekvivalentáról szóló döntésben, határozatban ez is szerepeljen. Mint említettem, a vita tehát folyik, a tárgyalás folyik, szakmai üléseim is voltak. Eh, a legfőbb ülés után, tehát január 12 után, és mondom, valószínű, hogy jövő héten lesznek újabb ülések CFTC témában. Jó a helyzet, de még részletes egyeztetésre van szükség. Fontossági sorrendben szeretnék beszélni még arról, hogy milyen egyéb kérdéseket vitattunk meg. A következő téma a benchmarkok kérdése volt. Az EU-s oldal beszámolt arról, hogy jelenleg hol tartunk a jogalkotásban. A társjogalkotókkal, a bizottság miért javasolta a benchmarkokról szóló jogszabálytervezetet, illetve az is fölmerült, hogy az USA mit tervez annak érdekében, hogy az IOSCO elveket átvegye a jogszabályaiba. A helyzet egyáltalán nem világos, úgyhogy folytatjuk azt a megbeszélés sorozatot próbáljuk felmérni, hogy az USA-ban van-e szándék arra, hogy új jogszabályokat fogadjanak el, hogy a, ne csak ágazati önszabályozás legyen, lehessen alkalmazható, ugye jelenleg ez a helyzet. Harmadik téma, a Walker szabály megvalósítása. Itt az Egyesült Államokbeli Delegáció tájékoztatott minket, mi is tájékoztatunk minket, őket arról, hogy a tanács és a parlament hogy áll a bankok struktúrájával kapcsolatos javaslattal. A Walker jogszabályt valószínűleg júliusra végre tudják hajtani, meg tudják valósítani az USA-ban. Utána pedig ennek az usa kívüli hatását kell majd tudni, vagy megpróbálni csökkenteni. Ami az érték papírosítást illeti, arról beszéltünk, hogy miért kell Európában nagyon magas szinten ezt megvalósítani, egyrészt a gazdasági diversifikáció szempontjából. A bank bizonyos tagállamokban a bankfinanszírozás nehezebben zajlott, mint másokban. Szerettük volna ezzel is a növekedést fellendíteni. És különböző nemzetközi fórumokon is az Egyesült Államok segítségére, támogatására számítottunk ebben. A Fed és a pénzügyminisztérium máshogy fogadta ezt. A Fed nem nagyon volt hallandó nemzetközi szinten ebben velünk együttműködni. Ők úgy vélik, hogy az USA-ban ez nem jelent gondot, így aztán nem szeretnék azt, hogy ezzel kapcsolatban, az értékpapírosítással kapcsolatban lennének nemzetközi normák, keretek, tehát nem szeretnék a nevüket adni semmilyen magas szintű értékpapírosításhoz. A pénzügyminisztérium sokkal megértőbb volt, ők felmérték azt, hogy ez fontos lehet abból a szempontból, hogy ezáltal lehet egy kicsit élénkíteni a gazdasági növekedést, a növekedési potenciál növekedése Európában jó lenne, hogyha az usa is fontos lenne, tehát ebben segítenének. Jó volt az együttműködés a biztosítási témában. Mindkét fél szeretné mindkét fél szeretné azt elérni, hogy a viszont biztosítási garanciák megszűnjenek, mandátumra van szüksége a delegációnak, a tanácstól. Amerikában, az Egyesült Államokban nem kell ilyen mandátumot kialakítani, csak be kell számolniuk a jogalkotóknak. Ha a bizottság megkapja ezt a tárgyalási mandátumot, akkor idén májusban már lehet indítani a tárgyalási folyamatot az audittal kapcsolatban is volt haladás. A PCAOB és a bizottság szolgálatai közötti kapcsolat nagyon jó, és javul. A PCAOB elkötelezi magát, hogy egy keretet alakít ki, az EU és az USA közötti audit együttműködésben, aminek a alapja az lenne, hogy kölcsönösen figyelembe vesszük a másikat, és ezáltal ez mindenképpen megerősíti a transatlanti együttműködést. Még valamiről beszélnem kell. 20 percig kellett azt hallgatnunk, hogy mennyire örül annak az amerikai oldal, hogy a bezil keretet, keretnek megfelelnek, és mit kell tenni azért, hogy a mi részünkről megfeleljünk a keretnek, nekünk el kellett azt magyarázni, hogy a CVA közötti különbség, a CVA jogi kezelése közötti különbség okozza ezt, de a jogrendben, amint a jogrendben eltűnik a különbség, akkor a valóságbeli különbség is eltűnik, és a társjogalkotók úgy döntöttek, hogy a bázeli, hogy a bázel feltételeket megváltoztatják. De itt a jogalkotónak e, lehetősége van erre, és nyilván ezt megtette volna az amerikai jogalkotó is, ha ezt kellett volna tennie. Aztán a nem aztán a, nem banki megmentő csomagokról is beszéltünk, ez fontos nekünk is, fontos az amerikaiaknak is. Kifejezésre juttattuk azt, hogy a bizottság a CCP-re vonatkozó formális javaslatot már idén kidolgozza, ha lehet. Ha jól értjük, akkor erről még mindig tárgyal a bizottság, a biztosok erről még nem döntöttek, és valószínűleg ugyanakkor ugyanakkor arról sem tudunk, hogy a nem banki esetekben mikor születik majd döntést. Az utolsó téma a tilák volt. Az USA arról számolt be, hogy a tilakot szuperekvivalens módon szeretnék végrehajtani a QIS-hez e hasonlóan. Rákérdeztek a mi szándékainkra, mi arról tájékoztattuk őket, hogy más a helyzet itt, mint az USA-ban, mert az EU-ban azonban van rel, és ez nem véletlenül van, illetve ez jól működik, ezért a tilakot kicsi módosítani kell, hogy jobban, ahogy jobban össze lehessen egyeztetni az umbrella, nem kell szigorúbbnak lennie, nem tartjuk azt jónak, hogy kettős mércével mérjük a bankokat, ezért várjuk a végső kalibrációt a QS után, és a CAR-re való módosítót, ez után fogjuk majd beterjeszteni ide a parlamentnek. Ezzel zártuk a találkozót, és hogyha kérdéseik vannak, akkor szívesen válaszolok rájuk. Önök, köszönöm szépen! Most pedig a kollégák következnek. Lamas úr úr az első. Oui, merci, Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az igazgató úrnak is, kedves barátomnak is, hogy ilyen pontosan beszámolt a találkozóról. Általános jellegű kérdésem lenne a bizottság és Michel Bárni az előző bizottságban, akinek kulcsfontossága volt a szerepe. Tehát egyfajta úti tervet készített Barnier úr, ebben összefoglalja, hogy milyen kezdeményezései voltak a bizottságnak, és folyamatosan frissítette a helyzetet, hogy a jogalkotó hol jár ezeknek a szövegeknek az elfogadásával. És a Lehman Brothers után, ugye ez valamennyire egybeesett a G20-as találkozókkal. Amerikai oldalon a Dodd-Frank jogszabály volt a fő szabály, ez egy nagyon bonyolult, hosszú, érthetetlen szöveg, legalábbis az Atlanti óceán ezen oldalán számukra az, a szakértők közül néhányan értik. És aztán eltett néhány év. Kérdésem, hogy tudjuk-e, hogy mi is történt igazából az USA-ban adott Frank óta? Az volt annak idején a begyomásokon minden attól függ, hogy hogyan fogják végrehajtani a jogszabályt, illetve hogyan fogják ezt értelmezni a felügyeleti szervek, akiket egyébként szintén megreformáltak. A jogi helyzet az USA-ban megváltozott. Hogyan, illetve gondolhatjuk-e úgy, hogy elvégezték a házi feladatukat, amit maguknak adtak egyébként, és amit a G20-ak ajánlottak, avagy a mi jogszabályaink és az ő jogszabályai között nagyobb be az egybevágás, mint a divergencia, vagy vannak zavaró különbségek, akadályok. Köszönöm. Köszönöm, Lamaszúr úr, mondja az elnök, most pedig Elisa Ferreira következik a szocialista koordinátor. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadásért. Jelentősnek tartom ezt a témát. Az igazgatórat arra szeretném kérni, hogy adjon több információt arról, hogy a bilaterális tárgyalások hogyan zajlottak, amelyek egyértelműen mutatják azt, hogy egymás felé mozdulunk, de még mindig vannak különbségek, amik a pénzügyi piacokat illetik, az Atlanti óceán két oldalán. Meg szeretném kérdezni, hogy a bizottság ezeket a tényeket a TTIP-ek keretében hogyan dolgozza fel. Ezek a bilaterális tárgyalások hogyan zajlanak? Ezek annyira bonyolultak, annyira komplexek, tehát hogyan látják ezeket a tárgyalásokat? majd egy globális megállapodás keretében tervezik ezeket kezelni, ahol a teljes pénzügyi szektor számos más elem mellett jelenik meg az energia, a kutatás, fejlesztés, mezőgazdaság, stb. Hogyha a bizottság részt vesz ezeken a tárgyalásokon, akkor mennyire tart fel magának tárgyalási teret, mennyire van lehetőség eltérésekre, illetve hogyan alakul az összefüggés ezen munkálatok és a TTIP között. Én megpróbálom követni azt, hogy mi a stratégiánk nekünk, Európának. Ha úgy érezzük, hogy a teljes ágazatot meg kell védeni, és más tárgyásokból ki kell venni, vagy esetleg másod kell engedményeket kérnünk, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan néz ki az összefüggés ezen témák között. Köszönöm szépen, Fanny Ferhajtven asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a bizottság képviselőjének a tájékoztatásért. A benchmarkokra vonatkozik a kérdésem. Meglepett, amikor ön azt mondta, hogy az ekvivalencia sokan problémák voltak a harmadik országokkal. Ez a válasz, hogy az USA-ban nem terveznek jogalkotást, ez nem volt világos, én nagyon sok szervezettel közvetlen kapcsolatban voltam jelentős tagokként, amelyeket nem említett, és ők világosra tették azt, hogy nem terveznek olyan javaslatokat tenni, amelyek a mi jogalkotási javaslatainkhoz hasonlítanak, tehát szeretném, hogyha visszatérne ezekre a vitákra. Köszönöm szépen. Van-e még esetleg a kolléga, aki kérdést szeretne feltenni, de Láken úr, Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, itt a bizottság a parlamentben is beszélünk a, az értékpapírok finanszírozási tranzakciójáról, hiszen ez a típusú jogalkotás ezt a területet jelentős mértékben érinti. Beszéltek e, erről már e, formális vagy informális módon usa partnereikkel, ha megnézzük a herkatokat és más kérdéseket, akkor erről um, szó lesz -e majd, hogyha az Európai Unióban is lesz jogalkotás, illetve a különböző jogalkotások között megpróbálunk uh, egyensúlyt teremteni. Köszönöm, Langen úr. Nem hallottam sajnos uh, a magyarázatot. Von Hürenajzon uh, asszony kérdésére visszatérve, mi a helyzet leukémiával kapcsolatos értékeléssel. A második felében az Obama adminisztrációnak, amikor megváltozik a szenátus, illetve a kongresszus, számítunk-e a kérdés lezárására? Ha nincs több kérdés, akkor nekem is van egy kérdésem. Ez pedig a pénzügyi szolgálatok bevonására vonatkozik a TTIP-be. Meg szeretném kérdezni, hogy az helyettes úr tudna néhány szót szólni arról, hogy hogyan tudjuk ezekbe a pénzügyi szolgáltatásokat bevenni, illetve egy olyan esetben, amikor ezeket nem veszik bele, reméljük ez nem így lesz, akkor ez talán a második lehetséges megoldás lesz. Berszen úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! All right. Euh, pour, répondre euh, euh, à M. Lamassoure. Lamassoure úrnak válaszolnék. Már a kezdettől fogva egészen más volt a megközelítésünk, mint az USA-nak. Az USA, az, az USA beliek, az amerikaiak egy keretet hoztak létre, mert az az előnye, hogy az egésznek egyfajta vizibilitást ad, és utána ezt föltölteni. Föltöltik. Mi viszont egyenként hoztuk meg a jogszabályokat, ez jobban megfelel a jogi hagyományainknak. Így aztán sokáig összehasonlíthatatlanok voltak ezek a megközelítések. Bizonyos fokig ez még mindig igaz, nem csak amerikai oldalról, hanem itt is, ugye több száz jogszabályt, delegált aktust, stb. stb. kell elfogadnunk, és bizonyos esetekben, amíg nem fogadják el ezeket a jogszabályokat, addig nem is lehet ezeket alkalmazni. Majdnem ugyanaz a probléma, mint az amerikaiaknál, bár náluk ez kisebb méreteket ölt, mert mi a berendezkedésünk, a jogi berendezkedésünk miatt az első és második szinten nagyon szakmai jogszabályokat kell, hogy meghozzunk, viszont az amerikaiak esetében, ahol ugye szövetségi területi szervek vannak, ők delegálják a hatalmat, és utána következik be a szakmai szint. Nyilván az európai hatóságok koordinálnak egymás között, de nálunk már a jogszabályok is sokkal szakmaiabbak, sokkal részletesebbek, ennek vannak előnyei és hátrányai, de ugye kollektív munkáról van szó, tehát a kezdeti stádiumban kell gyorsan dolgozni. Az elején az amerikaiak megelőztek minket, de aztán behoztuk ezt a lemaradást. Ezzel válaszolok Langen doktor úr kérdésére, de majd lesz egy másik téma is. Aztán a bankok esetében ugyanerről van szó, náluk nem kellett jogszabályt hozni erről, sokkal később is kezdték, nem kellett lefolytatni azt az, össz, azt az azt a sok vitát, amit mi ezt megtettük, és majdnem ugyanakkor született meg az eredmény, a bázeli egyezmények végrehajtásában ugyanoda jutottak el, mint mi. Valószínűleg egyébként ők közelebb vannak a báli egyezmény szelleméhez, 19 nemzetközileg aktív bank esetében használják ezt. Mi viszont úgy döntöttünk, hogy 8000 európai bank esetében fogjuk ezt alkalmazni. Figyelembe kell venni azt, hogy itt sokféle bank van Európában, vannak takarékszövetkezetek, stb. stb. Másik, egy másik kérdés arról szólt, hogy hol van konvergencia, hol van eltérés a két rendszer között. Nos, a különbség nem abból adódik, hogy más lenne a célunk. Ugyanaz a célunk. A G20 úti terve ezzel kapcsolatban elég világos. Minden, mind a két fél őszintén dolgozik azon, hogy ezt elérje. elérje. De egészen más a végrehajtás logikája. Máshogy közelítjük meg a dolgot. Itt nálunk jogszabályokat kell hozni, náluk pedig van két olyan szerv, amely nagyon komoly döntési hatáskörre jelentkezik. Európában kicsit másként van a dolog. A európai ügynökségek vagy szervek esetében a döntések meghozatala bonyolultabb, és ott vannak még a tagállami hatóságok is. valószínűleg objektíve, objektíve az elsőleges és másodlagos jogszabályok esetében nálunk sokkal komplikáltabbak, szakmaiabbak, technikaiabbak a jogszabályok, de hát ilyen a berendezkedésünk. A herkatokról beszélünk-e? Ez volt az egyik kérdés. Nekünk érdekünk, mind a, kettőnk, mind a két fél érdeke az, hogy jobban megértse a másikat. Hogyha ismerjük a különböző jogszabályokat, minden a másik fél álláspontját, felfogását, az mindenkinek jó. Minél jobban megértjük egymást, annál könnyebb később az ekvivalencia rendszereket kidolgozni, illetve a felügyeleti szerveket megérteni. Ez azért fontos, mert a ccp esetében, vagy nem banki hat, nem bankok esetében a megmentés kérdése, egyrészt alapvetően szervezeti problémáról van szó, másrészt pedig valószínű, hogy amerikai és európai segítséggel is kellett megtenni. Tehát próbáljuk azt elérni, hogy a felfogásunk és az eszköztárunk a lehető legkompatibilisebb legyen, mielőtt még itt az EU-ban egy jogszabály javaslat született volna, azelőtt szükség van a lehető legrészletesebb elemzésre, és az összevetéseket mi hamarabb meg kell tenni, hogy ugyanolyan logikával tudjunk az egyes problémákra reagálni. Um, on benchmark, uh, ami a benchmarkokat illeti, én ugyanúgy értem ezt, mint önök. Azt gondolják, hogy az önszabályozás viszonylag lassú, ők máshogy gondolják, és szükség van a szabályozó keretre. Azt gondolom, hogy ezt én említettem is. Az amerikai fél azonban nem mondták ki azt, hogy erről végleges elképzeléseik vannak, tehát eh, hogy mi ne készítsünk jogalkotást, tehát eh, kicsit homályosan fogalmaztak, mondhatom így, és mi jeleztük azt, hogy amennyiben nincs jogalkotás az USA-ban, úgy nincs lehetőség az ekvivalencia folyamatra sem. Ez pedig felveti a kérdést, hogy legyenek-e második legjobb opciók, hiszen lehet, hogy az európai ipar érdeke támaszkodni nem EU-s, azaz USA szintű benchmarkokra ebben az esetben, ez elképzelhető, viszont ennek az egynapos megbeszélésnek nem az a célja, hogy olyan kérdéseket vessünk fel, amelyeket eddig még nem vettettünk fel. Az EMIA kapcsán részletes vitára nem volt lehetőség, és nem ez a megfelelő fórum. Langen úrnak távoznia kellett. Had answered his question in the uh, my introductory statement. Um, Bevezetőmben említettem, de rövidre fogom a választ. Az USA-val folytatott megbeszélések a CFTC kapcsán nagyon bonyolult viták voltak, nagyon nehéz, fájdalmas viták a múltban, és világos az, hogy az év szeptemberre óta, az elmúlt év szeptemberre óta a szedelnök uh, egyetemen jelezte, hogy szívesen um, megfelelő megállapodás. Azt gondolom, nagy utat tettünk meg, amíg sikerült uh, gyakorlati, kölcsönös uh, megállapodásra jutni a jogalkotási folyamat kapcsán, és az utolsó uh, szakasz még vissza van. Ez egy igen bonyolult szakasz, és reméljük azt, hogy az elkövetkezendő hónapokban Az ekvivalencia döntéshez meg lesznek a megfelelő elemek május 15-e előtt. Ami Eliza a kérdését illeti, ez az elnök úr kérdéséhez, és csatlakozik a TTIP kérdéséhez. Az FMRD megfelelő fórum a kölcsönös információhoz, a jobb megértéshez, illetve a kölcsönös konszenzushoz, egymás tájékoztatásához. Ez nem egy tárgyalási fórum ahhoz, hogy vitákat rendezzünk. Hogyha jelzik az agályokat, akkor az amerikai fél bilaterális tárgyásokat igyekszünk folytatni, de ez a fórum nem erről szól. Tehát egy soft eszközről van szó, amely a részletesebb vitára, gyakori vitára tesz, eh, nyújt lehetőséget. Ezzel sikerült is eredményeket elérnünk, de nem egy olyan eszközről van szó, amely a szabályozás vagy a konvergenciát meg tudja oldani az EU és az USA között. Tehát ebben az értelemben itt egy más folyamatról van szó, mint ennek idején a TTIP kapcsán ebben gondolkodtunk. Nem szívesen mondom azt, hogy ez a második lehető legjobb megoldás, egyszerűen más természetű megoldás ami pedig a szerzősbeli konferenciát illeti, a benchmarkok kapcsán, ha nem tudunk uh, megoldást találni, nem tudunk megállapodni, akkor nem tudunk megállapodni. Ez pedig átvezet Ferreira asszony kérdéséhez. Azt gondolom a bizottság elképzelése világos, én itt óvatosan fogalmazok, hiszen a kapcsán nincs meg a mandátumunk, ami a pénzügyi szolgáltatások kapcsán történik, azt a bevás kereten belül is látni kell, a tárgyás egyensúlya érdekében, ami a bizottság elképzelését életi eddig, az az, hogy kívánatos volna vitát nyitni a TTIP keretében belül a pénzügyi szolgáltatások szektorról. És úgy érezzük, hogy a szabályozásbeli konvergencia és a piaci hozzáférés is cél kell, hogy legyen. Hát eh, a kollégáinktól ellentétben a piaci hozzáférést úgy is tudjuk tárgyalni, anélkül, hogy a szabályozásbeli konvergenciát érintenénk. Ennek egyik oka a parlament által elfogadott jogalkotásban rejlik, amikor az ekvivalencia koncepciója nagyon sok jogalkotásban központi jellegű. Ez azt jelenti, hogy a másodlagos jog, az elsőleges jogalkotás nagyon világosan kapcsolja a szabályozásbeli konvergencia kérdését a piaci hozzáféréshez, hiszen nem tudunk ekvivalenciát egy harmadik eh, félben igazságszolgáltatásnak, amely nem teljesíti az alapfeltételeket. Ez egy kimeneteltől függő ekvivalencia. A konvergencia kérdése a standardok ezen szintjén is felmerül, azért, hogy a nem EU-beli pénzügyi piacbeli részepülők szemben a piaci hozzáférés biztosítsunk. So, Nos, ennyit a TTIP-ről. TTIP-ről. A bizottsági kollégium nem beszélt a stratégiáról, de a bizottság álláspontja az az, amit az imént felvázoltam. Felre azt mondja, egy kérdésre, és ezzel zárom a hozzászólásomat, az volt, hogy eh, a bilaterális eh, tegyelása során mennyire tértünk ki a TTIP-re. Nos, eh, a TTIP-hez ezek nem kötődtek, ugyanis ezek a tegyelások úgy zajlottak, ahogy mindig is, bármikor is volt problémánk az USA kollégákkal a szabályozási konvergencia kapcsán, ezt megpróbáltuk minden piaci szereplő legjobb érdekében megoldani. Hatékony szabályokat próbáltunk létrehozni, úgy, hogy azok ne jelentsenek kettős szabályokat, és megpróbáltuk ezeket a leginkább hasonlóvá tenni a transatlanti szabályoknak, ahol mindenképpen a közös megbízhatóságra helyeztük a hangsúlyt. A származtatott termékek esetében is, a benchmarkok esetében is informális tárgyalásokat kezdtünk azért, hogy a problémákat meg tudjuk oldani. Ez az a folyamat, amit a derivatívák esetében is követtünk. Nem tudom, hogy van-e kapcsolat, mi ezt nem kapcsoltuk össze a T-tippel. Ezek a tárgyalások már a T-tipp előtt is léteztek, hogyha a T-tipp elbukik, akkor a tárgyalások tovább folytatódnak. Mert hogyha kétfajta szabály van, akkor azt meg kell próbálni megoldani. Lehet persze azt mondani, hogy milyen jobban működnek eh, ezek a szabályok, annál inkább az a benyomás alakult ki az amerikaiaknál, hogy a ttip kapcsolatban nincsenek szükség normákra, viszont ezt az elképzelést nem eh, mm, próbáltuk figyelembe a tegyelások során, mi próbálunk a lehető legjobban eljárni annak érdekében, hogy eh, a piacok biztonságos és nem túlságosan akadályozó környezetben tudjanak működni. Elnök, köszönöm szépen! Gösszensz úrnak ezt. A 16-os napi pontunkat lezárjuk. A 17-es pont egyéb kérdések, nincs egyéb kérdés. 18-as napi pont a következő ülések időpontja 2000. február 23-án hétfőn 15-18.30-ig, és február 24-én kedden 9-12.30-ig, és 15-18.30-ig. Köszönöm a figyelmet.